szót Luis de Grandes Pascual úrnak. Kérem, hogy mondja el a bevezető beszédét. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, és spanyol számára az, hogy rosszat kell mondani egy olyan országról, mint Venezuela, szinte fájdalmas hiszen nagyon szoros kapcsolatok fűznek minket, történelmi kapcsolatok Venezuelához, reméljük, hogy ezek soha nem fognak megszűnni. Négy nagy politikai frakció abban állapodott meg, hogy állásfoglalást adnak ki egy politikai ügyben. Maduro elnök kapcsán, illetve az ellenzék üldöztetése kapcsán. És az ENSZ is kiadott egy állásfoglalást a kínzásokkal kapcsolatosan. Megállapította, hogy a szólásszabadság nem érvényesül, hogy konkrét kínzási esetek fordultak elő, olyan atrocitások, amelyekre nincsenek is szavak. Nem szabad megengedni, hogy az elnök visszajön a türelmünkkel, Az, hogy demokratikusan megváltoztatták, megválasztották, még nem jelenti azt, hogy bármit megtehet, mint hogyha csak puccsal vette volna át a hatalmat. Venezueláról beszélünk, amely megindult a demokratikus fejlődés útján, és azt reméljük, hogy jobb jövő előtt áll. Van e Holszer úr? Köszönöm szépen. 2013-ban drámailag, drámai romlott a helyzet, az ellenzéki csoportok helyzete egyre nehezebb napról napra üdvözlik őket, letartóztatják őket. Az ENSZ fő biztosa nagy aggodalmáról tett tanúbizonságot, és megállapított, hogy rendszer szerűen sértik meg az emberi jogokat. A családokat is megosztja a politikai megosztottság. Éppen ezért eljött az ideje annak, hogy egy békés párbeszédet kezdjen el a kormány az ellenzékkel, és azonnal szabadon kell bocsátani a jogtalanul letartóztottakat, az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosítani kell, és a gyülekezési szabadságot engedélyezni kell. Köszönöm szépen, Demis Mekker úr. Ja, ik alén a aansluiten bij de Köszönöm szépen. Csak egyetérteni tudok azzal, amit az előttem szóló mondott. Először csak tiltakozás indult be, és ez gyakorlatilag minden ellenzék elnyomására adott alkalmat. Legalább 1400 ember vár a bíróság előtti tárgyalásra, és hogyha a kormány ellen szól valaki, akkor bebörtönözhetik. Úgyhogy itt nem megfelelő jogrendről beszélünk ebben az államban. Venezuela olyan állam, ahol borzasztó örökséggel kell szembenézni, több mint 60%-os a munkanélküliség, és szörnyű problémákkal kell szembenézni az intézmények szintjén. Meg kell vizsgálnunk azokat az intézményeket, amelyek az alapjogok ellen jártak el, be kell fagyasztanunk minden anyagi forrásukat, és ragaszkodunk el ahhoz, hogy mindenkit szabadon engedjenek. Köszönöm. Köszönöm, Kora úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezt a venezuelai kérdést érdesi, jellemző ez. Értem én értettem a módosítók benyújtása során a fő problémát. Teljesen világos, hogy Venezuela problémát jelent a demokrácia számára, lábbal tiparják az emberi jogokat, de ugyanakkor nem tudunk objektíven rátekinteni erre a helyzetre, hiszen vannak Maduro elnök támogatói is, vannak szimpatizánsok köreinkben, másrészt ugyanazonban az ellenzék nem teljesen spontán ellenzék, hanem úgy tűnik, hogy politikai szándékok vezetik ők is. Ilyen módon az volna a cél, hogy azokat a szervezeteket találjuk meg, akik valóban függetlenek, és akik valóban az emberi jogok és a venezuelai állampolgárk emberi jogai szállnak sikra.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 en nombre del grupo alde les aseguro que examinaremos todas las posibilidades para que ese gobierno modifique su comportamiento. couso úr bizonyos kollégák eh, a saját érdekeikre használják fel az emberi jogok eh, témáját. ez eh, az emberi jogok instrumentalizálása politikai instrumentalizálása. Beszélnek sok mindenről, állampucsról, az olajlobbi szabotázsáról, stb. stb. Békés eszközökre van szükség, de én most azt látom, hogy háborús fegyverekkel próbálunk harcolni. 11 embert már meggyilkoltak Venezuelában, és az spanyol néppárt megpróbál mindent megtenni, hogy ez ellen törvény szülessen. Gracias. Iniciamos el debate Köszönöm, megkezdjük a vitát. Estetina úr, Stetina úr kezdi. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr. A venezuelai rendszer megpróbálja elfolytani az ellenzéket. Nagyon sokan, ezrek köztük diákok, újságírók kerültek börtönbe, Leopold López például, aki nagyon fontos ellenzéki politikus volt, őt is bebörtönözték. Ezért támogatom ezt az állásfoglalást történelmi tapasztalataink alapján, hiszen a mi országainkban, a szovjet korszakban is megpróbálták az üldöztetés, a bebörtönzés segítségével elnyomni az ellenzéket. Ezért volt annyira fontos, hogy a demokratikus országok segítsenek minket 25 évvel ezelőtt. És úgy hiszem, hogy pillanatnyilag nekünk is ugyanezt a demokratikus segítséget kell nyújtanunk ezeknek az embereknek. Úgyhogy Ava Lópezt és Leopoldo Lópezt és más bebörtönzött politikai vezetőket azonnal engedjenek szabadon. Köszönöm szépen, Assis úr. Köszönöm szépen. Véleményem szerint, véleményünk szerint a demokrácia azt is jelenti, hogy érvényesül a jogállamiság bizonyos fontos tényezőkben, például a hatalmi ágak szétválasztása, vagy a sajtó függetlensége és a szólás szabadság érvényesülése. Ami a jogállamiságot illeti, ez nagyon fontos eh, azok szempontjából elsősorban, akik kormányozzák az országot. Nagyon örülök, hogy részt vehettünk ennek az állásfoglalásnak eh, a kialakításában. Nagyon komplex a helyzet Venezuelában. A szankciók kilátásba helyezését elleneztük. hiszen nem hasonlítható össze mindaz, ami itt történik, azzal, ami a Szovjetunióban történt. Foi dito. Por isso, nós aprovaremos ahogy hallottuk, nem minden tüntetés volt teljesen békés. Én meg fogom szavazni ezt eh, az állásfoglalást, részt is vettem a megfogalmazásában. A legfontosabb elv a jogállamiság érvényesülése, és ez nem érvényesül jelenleg eh, Venezuelában, ez egyértelmű. De Venezuela demokratikus ország, választások történtek, szabad választások. Jelen pillanatban azonban súlyos problémákkal néz szembe az ország, ezeket meg kell oldani. Az Európai Parlament ebben korrekt módon tölti be szerepét. Köszönöm. Szeretne -e reagálni? Gracias, presidente. Solamente quería añadir... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, kinyilvánítva, hogy a parlament nagyon fontos szerepet tölt be Venezuelával szemben, de nem érzem elégségesnek egy fontos téma kiemelését, a politikai üldözés. Az elnök közbevág. Kérem, tegye fel a kérdését, nincs idő előadásokra a kérdés. Az Európai Uniónak és az Európai országoknak, például Belgiumnak, eh, amely fogadott is politikai menekülteket Venezuelából, ismerje el, hogy politikai üldözés eh, folyik. Ez eh, történik-e most? Nos úgy gondolom, hogy a szavazás, amelyet végrehajtunk, és az állásfoglalás, amelyet el fogunk fogadni, világos üzenetet fogalmaz meg. A helyzet így folytathatatlan, és ahogyan az ellenzékkel bánnak, ezt el kell ítélni. Szavaznunk kell épp úgy, mint az NC szavazott, és ezzel világos üzenetet fogalmazunk meg a külvilágnak. Egy valamit azonban világosan kell látni, nem szabad mindent összekeverni. Az elnököt demokratikus választásokon választották meg, mi azonban azt mondjuk, hogy ezzel ez nem azt jelenti, hogy ezzel automatikusan létre, létrejön a demokrácia. Nem a demokrácia azt is jelenti, hogy a jogállamiságot betartjuk, és hogyha ez nem történik meg, akkor ezt eh, ez ügyben felszólalunk. Köszönöm. Karszki képviselő, elnök úr, képviselőtársaim. Néhány diákot letartóztattak júliusban, miután békés tüntetéseken vettek részt. Ezután a, a tüntetések széles, a tüntetések elterjedtek, és rengeteg kilen, kicsapongás, ki, tüntetés történt. Az igazságügyi rendszer nem megbízható működik, nem látható, inkább azt mondhatjuk, hogy igazságtalan ügyi rendszer. És mind a mai napig Szairam Rivaszt um, megszégyenítő környezetben tartják, az emberi jogokra fityet hányva, ezügyben tehát fel kell szólamolnunk, és fontos, hogy Nikolas Maduro rendszere ellenségre szálljunk. Köszönöm szépen, Cselenszova asszony. Köszönöm, elnök úr a venezuelai nép eh, jogainak súlyos csorbítása történik. Nem szabad megengednünk, hogy tovább romoljon a helyzet, ezért kérem eh, a tanácstól, hogy eh, fontolja meg a specifikus szankciók bevezetét Maduro kormányának tagjaival szemben a venezuelaiak, akik demokratikus jogaikat gyakorolják, békésen tüntetnek a kormány megbukott politikájával szemben, szisztematikus üldözésnek vannak kitéve a biztonsági erők részéről. Kérem az illetékes hatóságokat, hogy a politikai bebörtönzötteket bocsássák szabadon, ő nekik nem biztosították az igazságos tárgyalást, és önkényesen börtönözték be őket. Az ellenzéki vezetők büntetéseknek, visszaéléseknek vannak kitéve, és Venezuelában nem működik olyan igazságügyi rendszer, amely megfelelően tudja kivizsgálni az ilyen helyzeteket. Köszönöm szépen! Kresszobomos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Véres események tanúi voltunk Venezuelában. A Maduro kormány demokratikusan választották meg, és meg akarják őket buktatni a jobboldali lázadók. helyet tehát, hogy arra kérnénk a venezuelai lázadókat, hogy fogják vissza magukat. Itt um, állásfoglalást akarunk elfogadni. Azt gondolom, hogy Sefárs Lumina jelentést, aki az ENSZ jelentéstevője, az ő jelentését kell elolvasni, hiszen ebből az is kiderül, hogy Görögországban a takarékosság, a takarékosági politikájának köszönhetően az emberi jogokat sértik. Ne Venezuelával törődjünk, figyeljünk a tagállamokkal, és koncentráljunk azokra a demokratikus, illetve antidemokratikus folyamatokra, amelyek az Európai Unió tagállamaiban történnek. Tehát ne a Venezuelával törődjünk, hanem saját házunk táján söprögessünk. Kékkártyás kérdést intézőnhez Bogner úr. Ha elfogadja, akkor hallgassuk meg. Es ist richtig, dass in Venezuelában valóban jogtalanul és igazságtalanul lép fel az ellenzék. De jogos-e az, hogy az igazságtalan fellépés terrorral és kínzással próbáljunk elfolytani? Ez a kérdés, önhöz képviselőtársam. Terror und Folter sind A terror és a kínzás bármely oldalon történik is hibás és elítélendő. Azonban itt egy jogszerű intézkedés tanúi vagyunk, hiszen Venezuelában a tüntetők bűncselekményeket követtek el, és ellenük jogszerű eljárás zajlik. Yo tengo que decir que lo que estamos presenciando es Annyit kell elmondanom, hogy gyakorlatilag a 135-ös cikknek a felhasználásáról van szó. Egy demokratikusan megáll, megválasztott kormányjal szemben. Vannak olyan képviselők, akik nem tartják problémának, hogy totalitárius rendszerek alakulnak ki demokratikus országokban, hogyha emberi jogsértések történtek Venezuelában, akkor ezt a megfelelő módon kell intézni, de most nem erről van szó, hanem az általános okra való hivatkozással kell elítélni ezeket a cselekményeket. Mi nem vettünk részt ebben a vitában, sem a szavazásban, és ellene fogunk szavazni az állásfoglalásnak. Hay una tarjeta azul de... Kerszki úrtól kapott Utrasun úr kékkártyás kérdést, tessék. Padło tutaj stwierdzenie, iż e, tego typu e, potępianie... Most hallottuk, hogy a venezuelai kormány elítélése nem jogos. A kérdésem a következő. Elfogadja azt, hogy az ellenzéki képviselőt Leopoldo lópez és többieket, és a többieket megalázó módon, belük megalázó módon bántak el a börtönben. Alap szolgáltatásokat nem tudnak használni, üvöltő zenét kell, hogy hallgassanak egész nap, és ez reggelig így megy. Elfogadja, hogy így lehet bánni fogvatartottakkal? Azok az esetek, amelyekkel foglalkoznunk kell, ezek figyelmet érdekelnek, érdemelnek, de az összes többi országgal egyenlő elbírálásra van szükség. Itt most egy általános okról beszélünk, egy demokratikusan megválasztott kormányjal szemben, Egyszerűen egy olyan állásfoglásról van szó, egy kormányát szemben, amelynek nem tetszik a politikája. Lárci úr válaszoljon, Ortaszun úr. Az Emberi Jogok ENSZ Bizottsága, amely az ENSZ kínzás elleni bizottságával együtt felhívta a figyelmet arra, hogy Venezuela szisztematikusan megsérti az emberi jogokat. Ön azt gondolja, hogy ez valóságot jelent, a valós helyzetet tükrözi, amivel szembe kell néznünk? Nyilván Értem, hogy ön azért nem akarja ezt elítélni, mert az összes többi esetben, ahol smi előfordul, nincsen ilyen állásfoglalás. Hávér, nem erről van szó. Én eh, elítélem az emberi jogsérteket, eh, én ezen a területen dolgozom és harcolok évek óta. Itt egy általánosokról van szó, Venezueláról rengeteg állásfoglalást lehetne hozni. Nem arról van szó, amit mondtál, nem értek egyet. Van még több kékkártyás kérdés, de a szavazás előtt le kell zárnunk ezt a vitát, úgyhogy sajnálattal nem tudom megadni a kékkártyás kérdésekre a szót. Úgyhogy most egy kicsit szigorúbb leszek, mert szorít minket az idő. Basír úr. Uh, Mr. President. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy az Obama kormányt arra szólítsam fel, hogy dialógust kezdjen Venezuelával, mint ahogy ezt tette Kuba esetében. Ne legyenek már kifogások és alibik a venezuelai rendszer számára, hogy a sajtószabadságot korlátozzák, hogy jogilag lépjenek fel, és az valódi demokráciát akadályozzák, és egyéb elnyomást alkalmazzanak. Venezuelának rá kell döbbennie arra, hogy nem tarthatja fenn a gazdaságát, ugyanis az olaj ára hatalmasan zuhant világszerte. 60%-os inflációval kell szembenézniük az idén már nem engedhetik meg maguknak azokat a jólét intézkedéseket, amelyeket ígértek állampolgáraiknak. Amerikának rá kell döbbennie itt is, akár csak Kuba esetében, hogy nem teheti és nem szabad, hogy egy másik szoverén ország terveit, tervei elé keresztbe legyen. Köszönöm szépen, és mindenkinek boldog új évet kívánok! Köszönöm, Krem úr. Kelem úr. Köszönöm szépen, elnök úr folyamatosan romlik a politikai helyzet Venezuelában, és ez nagyon aggaszt engem. A jogállamiság elvét nem tartják be, pedig éppen most vált Venezuela biztonsági tanács tagjává. A gazdasági és szociális válság a folyamatos ideológiai intolerancia eredményeiképpen jött létre. Aránytalan, erőszakos lépésekkel válaszolt a hatalom a tüntetésekre, és botrányosan függesztették fel az ellenzéki kongresszusi képviselők jog, jogállását, ráadásul pedig a kormány közeli csapatok, kormány közeli fegyveresek számos tüntetőt öltettek meg. Venezuela a demokrácia útjára és a jogállamiság útjára kell, hogy visszatérjen az EU-t, és a főképviselőasszonyt, Federica Mogherinit kérjük, hogy lépjen fel a politikai üldözöttek eh, szabadon bocsátásáért. López Aguilar képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás megfogalmazása kapcsán egyértelmű, hogy a politikai szereplőknek eh, Venezuelában be kell bocsátkozniuk egy konstruktív párbeszédbe, elítélve az erőszakot. Egy olyan párbeszédről beszélek, amely eh, lehetővé teszi a gyülekezési jog és a szólásszabadság érvényesülését erőszak nélkül. Önkényes letartóztatásokról hallunk, Leopoldo López esetében például, aki jelenleg is eh, börtönben tartózkodik, az önkényes letartóztatásokkal és kínzással foglalkozó ENSZ bizottság ezt elítélte. Nagyon fontos, hogy felszólítsuk Venezuelát a, az igazságügyi rendszer rendbetételére, hiszen gyakorlatilag itt hadbíráskodás folyik. Venezuelában valóban konfliktus zajlik, de nem arról van szó, hogy a kapitalizmus küzd a szocializmussal. Aki megvédi az erőszakot, mint politikai eszközt és az önkényes bebörtönzést, az tovább rontja a Venezuelában a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Sok mindent lehet látni egy mondatból. Amikor az egységes ellenzékről szól a Venezuelában, amikor egy rendszerről, egy adott országban, Az egyik probléma a büntethetetlenség és azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy vissza lehessen lépni a demokratikus jogrendre egy országban. És ez tényleg Nicolás Maduro elnök számára szóló üzenet, ugyanis óriási hullámban jelent meg az antiszemitizmus Venezuelában. És ez eléggé szokatlan dolog, tekintettel arra, hogy elég nagy a zsidó lakosság az országban. Máma Venezuelában az ellenzéki vezetők közül nagyon sokan börtönben vannak. Leopoldo López az egyik legismertebb, de legalább száz fiatal aktivista börtönben van. Több mint 2000 ellen pedig eljárás indult. Csupán azért, mert a szólásszabadság jogával, illetve a kormány, amely a katasztrófa szélére sodort az országot, a kormány elleni protest jogával éltek. Fel kell szólítanunk Maduro elnököt, hogy tisztességesen kezelje az ellenzéket. Nem lehet őket bebörtönözni ez. ENSZ emberi jogi főbiztosam felszólamult a fogvatartottak érdekében, épp úgy, mint ez kínzás elleni szervezet, vagy az amerikai államok szervezete, és ma pedig az Európai Unió is. Nem Venezuela elleni összeesküvés tagjai vagyunk, nem, azt szeretnénk, hogy demokratikus kormánya legyen az országnak, és prosperáljon és biztonságban éljen. Köszönöm szépen, Szuder asszony. Obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm. Köszönöm a szót, Köszönöm a szót elnök úr. A középületek erőszakos lerombolása, az óvodák, kórházak, középületek felgyújtása miatt egy kisbaba meghalt, mert kiadták az utasítást, hogy a bölcsödét felgyújtsák. Az emberek gondolkodás nélküli lelövése, mindez vezetett erre a helyzetre, de ezeket a dolgokat büntetni kellene. Az áldozatok azok, akik meghaltak, és néha úgy tűnik, hogy elfeledkezünk arról, hogy az emberek meghaltak, megsebesültek, a komoly bűncselekményeket igenis meg kell torolni. 14 büntetés végrehajtó tisztet börtönöztek be. Szuverén államról van szó. Elítélem a neokolonializmust, aminek szemtanúi voltunk az elmúlt időszakban, de az emberi jogokat eszközként használták fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. A spontán felszólalások következnek. Nagyon sokan kértek szót, nem tudok mindenkinek szót adni, különben nem tudunk időben rátérni a többi vitára. Úgyhogy most a politikai frakció képviselői közül mindegyiknek szót tudok adni, és utána néhány kollégának, akik először kértek szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemzetközi vészhelyzetet jelent a venezuelai helyzet. Hugo Chávez öröksége után most is egy olyan kormányjal állunk szemben, amely csak azzal foglalkozik, hogy megakadályozza a sajtószabadság érvényesülését, elfolytsa az ellenzéket, és megsértse az emberi jogokat. Ez a szörnyűségek köztársasága a médiák gyakorlatilag csak a Chávez féle doktrinát harsogják. Nem szavakra, hanem cselekvésre van szükség. Követelni kell Venezuelától, hogy ezt az elnyomó rendszert szüntesse meg, gyakorlatilag a Chávez féle rémálom folytatódik. Az EPP azon dolgozik, hogy minél erősebb hangon ítéljük ezt el. Ahogyan Pablo Iglesias úr is elmondta, gyakorlatilag gyávaság, hogy nem beszélünk egyáltalán szankciókról az állásfoglalásban. Gracias firmat în politica internațională. Európában a nemzetközi Európa fontos szerepet játszik a nemzetközi politikában, és mindig síkra száll az emberi jogok érvényesítése érdekében. Az emberi jogok és a demokratikus jogok nem csak egyes politikai pártok vagy egyes országok tekintetében prioritás, hanem az egész unión belül is prioritás kell, hogy legyen. Venezuelában alapvető jogok sérülnek, mint például az emberi jogok, és folyamatosan sérülnek. Éppen ezért támogatjuk ezen állásfoglalás elfogadását. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak példával kell előjárni a nemzetközi szintéren is az emberi jogok megvédése tekintetében, az igazságszolgáltatás um, um, egyensúlytalansága tekintetében, illetve a fogvatartottak jogainak érvényesítése érdekében. A véleménynyilvánítási szabadság és a gyülekezési szabadságot is tiszteletben kell tartani, és minden európai intézménynek zászlajára kell írnia ezeket az értékeket. Egyetértek azzal is, hogy főképviselő szólaljon fel. Köszönöm szépen, Löver képviselő. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen a szót. Maria Caria Macsánóról szerettem volna beszélni, de a megjegyzések tükrében, amelyet a venezuelai nagykövet tegnap a Mercosuri delegációban mondott, ahol azt mondta, hogy végül is bűnös volt egy csomó bűncselekmények elkövetése miatt. És aztán azt mondta, hogy fair tárgyalásban lesz része. Hát ez eléggé abszurd. Mm hiszen egyre kevesebb az esélye ennek Venezuelában. Ez egyértelmű. A rendszer nem igazán így járt el, és egyszerűen komikus lenne, hogyha így járnának el egy csomó emberjogi eset miatt, ami most folyik. Ami pedig a szélső bal megjegyzéseit illeti a neokolonizmusról, stb. stb. csak azt tudom mondani, hogy szégyeljék magukat ezek miatt, a szégyenletes megjegyzések miatt. Köszönöm. Senyor Bírás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eljött az ideje annak, hogy a szolidaritásunkról biztosítsuk ezt a népet. Demokratikusan támogatták a forradalmi folyamatokat Venezuelában, tisztességes választásokat és népszavazást tartottak, és senki nem volt a kétségbe a nemzetközi közösség nevében sem a választások tisztasága. Jimmy Carter maga azt mondtam, hogy a demokratikus folyamat Venezuelában példaértékű. Ne osztogassunk most demokrácia leckéket Venezuelának, tehát, hanem azt nézzük, hogy hogyan használták a közpénzeket? Javították, az analf, csökkentették az analfabetizmus jelenségét, komoly szociális támogatásokat adtak a szegényeknek, egyre kevesebb hajléktalan vél Venezuelában. A történelem pedig majd igazolja döntéshozókat. Delebelova úr következik. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. Európának történelmi és mély kapcsolatai vannak Venezuelával, és nagyon fontosnak tartjuk a latinamerikai integrációt is, és Venezuela hozzájárulhat a gazdasági növekedés, a régió gazdasági növekedéséhez is. Éppen ezért aggaszt bennünket a polarizáció az országban és a feszültségek növekedése. 2014 egy zavaros év volt, rengeteg tüntetés történt a kormány mellett és a kormány ellen. Februárban az Európai Unió egy sor nyilatkozattal aggáját fejezte ki a növekedő polarizáció okán, és a, amiatt, mert egyre több erőszakos cselekmény történt. Diákokat zártak eh, be, politikai ellenzékieket eh, zártak börtönbe per nélkül, és a civil társadalmat fenyegették az országban. Arra szólítottuk fel Venezuelát, a döntéshozókat és az ellenzéket, hogy eh, dolgozzanak együtt a békés megoldáson, egy politikai dialógust keresenek, és mi sikra szálltunk az erőszak ellen aggasztó, hogyha azt látjuk, hogy nem történt előrelépés, nem történt megbékélés, pedig erre nagyon nagy szükség volna. Fennáll az aggodalom a részünkről, és aggodalommal tekintünk a jövője teki, jövőjébe. Mi 2013-ban, amikor Maduro elnököt megválasztották, elismeréssel adóztunk az integratív politikai beszédéhez, illetve székfoglalójához. A helyzet valóban nagyon komplex, és nem szabad csak egy, egy valakire mutatni, hiszen mindkét felett te, terhel felelősség. A tekintetben is, hogy megtalálják a kivezető utat ebből a helyzetből Támogatjuk a kormányt, amely a 2013-as választások során jött létre, abban, hogy az egység irányába vezesse el az új megosztott társadalmat. Venezuela nem csak politikai, hogyan, hanem ugyanakkor súlyos gazdasági, biztonsági, szociális problémákkal is szembenéz. Jelentősen nő az infláció, az alapfogyasztási cikkek sem hozzáférhetőek, a bűnözés és a, a bűnözés nő és a biztonsági helyzet romlik. Jelentősen csökkent a nyersolajjal ára, ez tovább nehezíti a venezuelai gazdaság helyzetét, és így az ország nehezen tudja meg teljesíteni ígéreteit. Maduro elnök egy sor megtakarítást jelentett be, és fennáll annak a veszélye, hogy ezek a takarékossági intézkedések nem rendelkeznek majd kellő támogatással. Figyelembe kell tehát vennünk ezeket a szempontokat, és hallgatnunk kell arra, amit Samper, az UNASUR elnöke mondott a venezuelai helyzetről. A parlament állásfoglalás indítványa joggal eh, említi az ellenzékiek eh, és az önkéntesen letartóztatottak sorsát Venezuelában. A venezuelai hatóságok kötelezettsége, hogy előítéletes ment, előítéletek nélküli elfogulatlan igazságszolgáltatást működtessen és biztosítsa korrekt eljárás mindenkinek. Továbbra is szorosan nyomon követjük mindazt, ami Venezuelában történik, például Leopoldo López és a négy letartóztatott diák sorsáról sem feledkezünk meg. Az Európai Unió kész arra, hogy elmélyítse Venezuelával a kapcsolatait regionális, illetve bilaterális szinten is. Ugyanakkor mindig emlékeztetünk arra, hogy meg kell találni az előrelépés és a, gazdasági fejlődés lehetőségét, de ez csak inkluzív módon lehet úgy, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják. Nagyon fontos, hogy minden politikai fél között létrejöjjön a megbékélés. Köszönöm szépen. A tanács felszólalásával lezárjuk